Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az esetleges veszélyeket is fel kell tárni az egyes tagállamok számára. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig Marinescu kollégánk az Ipari és Kutatási Bizottság kollégája. Köszönöm szépen, elnök úr!